Ja, meine Damen und Herren. Hölgyeim és Uraim, tisztelt kollégák, beleértve a kialakuló német-spanyol koalíciót is, szeretném megnyitni az ülésünket, az ülés második részét, miután ugye olyan szépen szavaztunk, és azt hiszem, hogy nagy többséget is szereztünk a jelentésekhez, most pedig Bulgáriával és Romániával a munkavállalók szabad mozgásával fogunk foglalkozni. Ennek hátterében ugye egyértelmű, hogy mi áll. Dinamikus és integrált a munkaerőpiac, de számos akadály létezik még a tagállamokban, úgyhogy nem biztos, hogy azok, akik ott élnek, tényleg bárhol tudnak-e szabadon munkát vállalni. 27 tagállam van az Unióban, vannak országok, amelyek még nem biztosítják a szabad munkavállalást a bolgár és román munkavállalóknak. Kérdés, hogy ez helyese, szabad-e így ezt korlátozni, hogyan kell eljárni. Szeretnénk fellépni azzal szemben, hogy az átlagosan 10%-os magas munkanélküliségi ráta növekedjen, ezt csökkenteni szeretnénk. Arminio de Silva, a foglalkoztatási főigazgatóságtól szívesen eljött volna, de az EBSZKO tanácson van most Dániában, úgyhogy örülünk annak, hogy Jackie Moran eljöhetett hozzánk, ő osztályvezető az, ebben a témában, úgyhogy ő fog az Európai Bizottság részéről felszólalni, ezt követően pedig vitát tartunk. Merci, Monsieur le, le Président. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, uraim, nagyon röviden szeretnék emlékeztetni néhány pontra ezen kérdéssel kapcsolatban, és még egyszer elnézést kérünk, hogy Szilva úr nem tudott eljönni. Még emlékezhetnek rá, hogy átmeneti intézkedéseket vezettek be a személyek, a munkavállalók szabad mozgásával kapcsolatban, amikor 2007-ben Románia és Bulgária belépett az EU-ba, maximum 7 évre. Ez három szakaszra bontható. Az utolsó szakasz két évig tart, amely most idén januártól számítandó. Ezen átmeneti intézkedések bevezetése nem csak erre a bővítési körre vonatkozott. A korábbi bővítések során is voltak ilyen intézkedések. Ezeknek a célja az, hogy segítse a tagállamokat abban, hogy felkészüljenek erre a bővítésre. Ezen intézkedések bevezetése mégiscsak kényes kérdés, hiszen a munkavállalók szabad mozgását korlátozza, ami az egyik alapvető szabadságjog. Ami Romániát és Bulgáriát illeti, az átmeneti intézkedések harmadik szakasza, amely 2012. január 1-ével kezdődött, 2013. december 31-én ér majd véget mindenki. Még ezelőtt a bizottságnak két jelentést kell készítenie az intézkedések működéséről. Az első a a bővítési megállapodásnak megfelelően 2008. novemberében készült, és 2011. novemberében készült el a második jelentés a két érintett ország kérésére. Ezen jelentést a bizottság 2011. novemberében fogadta el, és bizonyos üzeneteket küld ez a jelentés. Egyrészt az, hogy a Romániából és Bulgáriából származó mobilitásnak pozitív hatása van mind a növekedésre, mind pedig azon lehetőségre, hogy a ö, helyi munkaerő hiányokra választ adjunk egy adott tagállamban. Ö, korlátozott hatása van a befogadó országok fizetésszintjére, a gazdasági recesszió és a munkakörülmények csökkentése miatt csökkent a Romániából és Bulgáriából jövő munkavállalók száma, és ezért az átmeneti intézkedésnek csak korlátozott hatása van az európai mobilitásra. Az európai munkaerő mobilitást más tényezők határozzák meg, a rendelkezésre álló munkahelyek, a befogadási hálózatok és a nyelv kérdése többek között. A csatlakozási megállapodás egy adott tagállammal kapcsolatban a második szakaszban, hogyha bevezetett egy tagállam egy ilyet, akkor ugyanezen intézkedéseket a harmadik szakaszban, tehát 2012. januártól 2013. decemberéig alkalmazhatja ezen intézkedéseket, amelyek amennyiben az adott tagállam munkaerő piacára igen komoly ö, veszélyek leselkednek. Ebben az esetben 2012. január 1 -e előtt kellett az adott tagállamnak erről a bizottságot értesítenie. Ezen lehetőség 11 tagállamban élt, azon 11 tagállamban, ahol ezen nemzeti feltételeket alkalmazták a második szakaszban a román és bolgár munkavállalókra. A 11 érintett országból kettő, Olaszország és a Csehköztársaság arról tájékoztatta a bizottságot, hogy úgy döntöttek, hogy bevezetik a munkavállalók szabad mozgását 2012. január 1-től. A további kilenc tagállam, Németország, Írország, Franciaország, Luxemburg, Hollandia, Egyesült Királyság, Belgium, Málta és Ausztria, pedig arról tájékoztatták a bizottságot, még 2012. január 1 előtt, hogy úgy döntöttek, hogy folytatják az átmeneti nemzeti intézkedések alkalmazását, hiszen az adott tagállamokban zavarok vagy esetleg komoly kockázatai lennének a munkaerőpiac megnyitásának. A bizottság nagy figyelemmel elemezte ezen értesítéseket, mind formai, mind pedig tartalmi szempontból. Ami a formai szempontokat illeti, a kilenc tagállam, érintett tagállam mind betartotta a rendelkezésre álló határidőt, és a magyarázó részletekkel is ellátták ezen értesítést, arra vonatkozóan, hogy milyen mennyiségi mutatókkal lehet alátámasztani a döntésüket. A bizottság ezen jelentésekből arra következtetett, hogy megvannak a valódi indokolások ezen intézkedések fenntartására. A főbb érvek, amelyeket a tagállamok hangoztattak, arra vonatkoztak, hogy jelenleg milyen a helyzet, és hogy milyen negatív perspektívái lehetnének, vagy milyen negatív perspektívái vannak a munkaerőpiacnak, vagy a gazdaságnak. A gazdasági növekedés, a munkanélküliségi arány és a munkahelyek helyzetével kapcsolatban. Másodszorban a munkaerőpiac megnyitása bizonyos ágazatokra, bizonyos munkaerőcsoportokra vagy bizonyos régiókra lehet kockázattal, és kiemelték, hogy ezen nyitásnak kockázata lenne a már az adott tagállamban letelepedett bevándorlók szempontjából, akik így nagyobb versenyben lettek volna az új onnan érkező munkaerőkkel vagy például az igen magas munkanélküliségi rátával rendelkező régiókban is ennek külön kockázata lenne. Több tagállam ezen kívül kiemelte, hogy fennáll a kockázata, hogy a mobilitási áramlatokat megzavarhatja, hogyha újabb országból érkeznek munkavállalók. Spanyolország 2011. júliusában vonatkozott egy záradékra, és a szomszédos országokban bevezetett intézkedések egy adott tagállamban a munkaerőpiacra hatással lehetnek. Ki kell emelni azt is, hogy több tagállam, Németország és Luxemburg is úgy döntöttek, hogy könnyítenek a korlátozásokon, és nagyobb mértékben megnyitják a munkaerőpiacukat. Ezért az értesítésük egyik mellékletében tájékoztattak minket arról, hogy a korlátozásokat enyhítik. Csak formai szempontból az átmenet intézkedések meghosszabbítása az utolsó szakaszban. Ehhez nem szükséges a bizottság részéről formális jóváhagyás. Hogyha egy adott tagállam ezen harmadik szakasz be akarja vezetni, ehhez nincsen külön engedélyre szüksége. A bizottság ennek ellenére tavaly novemberben tájékoztatta a tagállamokat, hogy szükség van arra, hogy igen, részletesen indokolják az értesítésben szerepelt döntésüket. Amikor pedig esetenként mege, megvizsgálta a bizottság ezen értesítéseket, arra a következtetéssel jutott, hogy koherens és a döntést valóban megalapozó érveket hoztak fel a tagállamok. Andor biztos úr a tavaly, most idén február 17-i tanácsülésen ismertette ezeket, jóvá hagyta a tagállamok döntését, és megerősítette ezen értesítéseket. Ezen kívül, ezen túlmenően viszont egy, követ, egy üzenetet mondott el, miszerint a munkavállalók szabad mozgása alapvető elv, és ez pozitív mind a munkavállalók, mind a gazdaság szempontjából és nincsen bizonyítva az, hogy a közösségi munkavállaló munkaerőpiac megnyitásának nincsen negatív hatása az munkaerőpiacra. Ezen kívül tény az is, hogy a mobilitási áramlatokat leginkább a munkaerő kereslet hajtja, és ez hatékony mechanizmus egy adott helyen a munkaerő hiány kezelésére. Ezt az aspektust a bizottság április 18-ai közleményében kiemelte, amelyben kéri a tagállamokat, hogy vonják vissza ezen korlátozásokat. Ezen túlmenően a biztos úr kiemelti azt is, hogy a munkavállalók szabad mozgásának korlátozásának negatív, nem kívánatos hatásai is lehetnek, különösen a válság idején, hiszen a visszatérési áramlatokat is ez korlátozhatja, és növelheti a be nem jelentett munka mennyiségét. Ezen felhíváson túlmenően Andor biztos úr elküldött egy írásos feljegyzést is március közepén az érintett kilenc tagállamnak, amelyben emlékeztetett az általános elveken túlmenően arra is, hogy átmeneti intézkedésekről van szó, amelynek a célja az, hogy a tagállamok a teljes nyitásra felkészülhessenek, nem pedig kitolják az utolsó pillanatig az adott határidőt. Felkérte a tagállamokat, hogy készüljenek fel erre a nyitásra, és kérte, hogy rendszeresen értékeljék a munkaerőpiacuk változásait, és állandóan értékeljék újra hogy milyen hatásai lehetnek az átmeneti intézkedések csökkentésének vagy korlátozásának, különösen ebben a harmadik szakaszban 2013 végéig. Ezen kívül felkért több tagállamot arra, hogy május közepéig készítsék el a jelentésüket a bizottság felé a kiegészítő információkról a munkaerővel kapcsolatban, és ezeket indokolással kell ellátni ami a munkaerőpiac megzavarását vagy esetleges megzavarását illeti. Végül pedig a biztos úr bejelentette, hogy szándékában áll, hogy egy köztes értékelést készítsen az átmeneti intézkedésekről. Ezt nem írja elő semmilyen jogszabály, de ez azt jelenti, hogy a bizottság a továbbiakban is nagy figyelemmel kíséri a kilenc tagállamban a helyzet változását 2013 végéig. Köszönöm. Köszönöm szépen, Moran úr. Előttem a felszólalók listája. Eredetileg úgy terveztük, hogy még 20 percünk van, de egy kicsit később kezdtünk, Ósa úr is itt van, úgyhogy röviden átfutnék a listán. Ähm, dann haben wir Herrn Derek Clark, Maria Cornelissen und Herrn Kosa. Kósa úr az utolsó felszólaló. Ezek azok, akik eddig jelentkeztek, és végén majd én is hozzászólok még. Tehát akkor kezdenénk Rovana Plamb kollégával, aki román kollégánk. Am să vorbesc în, în limba română Szeretnék köszönetet mondani a bizottság képviselőjének az elmondottakért. Ezt ugye Andor biztos, az Andor biztos úr által elmondottakat közvetítette felénk. Valóban a bolgár és a román munkavállalókat az európai munkaerőpiacon korlátok akadályozzák. Egy kérdést szerettem volna feltenni, ha megengedik, egy kérdésem volna a bizottsághoz. Először is egyértelmű, hogy itt alapvető elvekről van szó, az Európai Unió alapjogairól, olyan jogokról, amelyek megilletik a munkavállalókat, én pedig a munkavállalók szabad mozgásáról szeretnék szólni. Ha úgy gondoljuk, hogy ez a szabad mozgáshoz való jog egy eszköz, amely által serkenthetjük a gazdasági növekedést és konszolidálhatjuk a munkaerőpiacot, akkor azt hiszem, hogy mi az Európai Bizottsággal együtt meg kell, hogy találjuk annak a módját, hogy a jelen pillanatban alkalmazott korlátozások, amelyek ugye Románia csatlakozása óta vannak hatályban, ezek idő, ideiglenes intézkedések. Ezen feltételek pedig diszkriminációhoz vezetnek, és ezek pusztán negatív hatással vannak a munkaerőpiacon és az Európai Unió gazdaságára nézve is káros hatásúak ezek. Éppen ezért ezeket fel kell számolnunk. Hogy ezt hogyan tudjuk megtenni, el kell mozdítanunk a román és bolgár munkavállalóknak az európai munkaerőpiacon az akadályokat. El kell mozdítsuk ezen akadályokat az útjukból. Meg kell találnunk olyan megoldásokat, amelyek optimálisak lehetnek, hogy kilábaljunk a válságból, és a kohéziót, a társadalmi kohéziót kell előmozdítanunk. Hatékony, eredményes intézkedésekre van szükségünk, tisztességes munkát kell biztosítanunk, és egyelő bánásmódot a munkavállalók számára. Mindezt úgy, hogy tiszteletben tartjuk a jogokat, és nem szabad különböző mentességeket biztosítani, mert ezeket politikai fegyverként vetik be. A bizottság azt mondta, hogy az egyik olyan érv, amelyet felhoznak, éppenséggel az, hogy a bolgár és a román munkavállalók szabad mozgása, valamint a többi országon, a többi ország munkaerőpiacán való megjelenésük felborítja az egyensúlyt. Azt hiszem, hogy el kell távolodnunk ettől a megközelítéstől, és olyan megoldásokat kell találjunk, amelyek feltárják a válság tényleges okait. Tudjuk, hogy nem arról van szó, hogy ha megnyitják a bolgár és, és román munkavállalók előtt a munkaerőpiacot, akkor ez nem egy probléma, hiszen éppen a munkavállalók szabad mozgása az, ami pozitív hatással van a gazdaságra. Éppen ezért azt szeretném megkérdezni az Európai Bizottság képviselőjétől, hogy Említette, hogy május közepén eljutnak önökhöz a válaszok. Szándékoznak egy újabb értékelést végrehajtani, és újabb következtetéseket levonni. Amint meg lesz a kezükben ez az információ, szeretném tudni, hogy átértékelik-e a helyzetet, és megfontolják-e azt, hogy biztosítják a munkavállalóknak a szabad mozgást. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen, Plumb asszony. Most pedig egy kolléganő kap Jutta Steinruck. Köszönöm szépen. Az előttem szólóval, Rovanaplamval egyetértek, minden egyes érvével egyetértek. A bizottság képviselője jelezte, hogy Németország azon országok egyike, amely a bolgár és román munkavállalókkal szemben korlátokat léptetett életbe, és ezek hatályban vannak. Ez azonban szerintem a német szociáldemokraták véleménye szerint nem összeegyeztethető a munkavállalók szabad mozgásához való joggal. Éppen ezért szerintünk nem a szabad mozgáshoz való jog idézi elő a problémát Németországban, hanem sokkal inkább a hiányzó minimálbér, valamint az illegális munka ellenőrzésének a hiánya. Pontosan ezek azok a kérdések, amelyeket amikkel foglalkoznia kellene a német szövetségi kormánynak, és nem a munkavállalók szabad mozgását kellene korlátozni. Két kérdésem volna. A német szövetségi kormány azt állítja, hogy attól tart, hogy a munkavállalók szabad mozgása miatt a magas képesítéssel rendelkező munkavállalók helyzete az új munkaerők miatt sorbát szenved. Szereztek már ilyen tapasztalatot olyan országokban, ahol teljes mértékű a munkavállalók szabad mozgása? A második kérdésem pedig egy olyan érvel kapcsolatos, amelyet szintén felhozott a német szövetségi kormány, és amely miatt nem engedélyezi a szabad mozgást. Ez pedig az, hogy meg akarják akadályozni a bérekkel kapcsolatos dömpinget, a szociális dömpinget. Szereztek egyéb ezzel kapcsolatos tapasztalatot olyan országokban, ahol biztosított a munkavállalók szabad mozgása főleg ami a minimálbérek hatékonyságát illeti. Ezzel kapcsolatban van-e tapasztalatuk? Köszönöm, Jutta. Most pedig Clark úr következik. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem én vagyok az egyetlen, aki rájött arra, hogy 2013 decemberének, decemberében az átmeneti intézkedéseknek vége kell, hogy legyen. Az egyik nemzeti újságunk is ezzel foglalkozott hétfőn, azzal a címmel, hogy az Európai Unió meg akarja nyitni az Egyesült Királyságban a munkavállalás kapuját. Nos, azt hiszem, hogy várhatunk további hullámokat, munkavállaló hullámokat. 8,3% körül van a munkanélküliség, Bulgáriában pedig 12% az, tehát megvan a jó okuk arra, hogy hozzánk jöjjenek. Tudom nagyon jól, hogy a, inkább Olaszországba és Spanyolországba mennek a bolgár és román munkavállalók nagy része. Azonban itt ezeket az országokat gazdasági válság súlyos. Spanyolországban például az ifjúsági munkanélküliség mintegy 40%-ra rúg, ez pedig azt jelenti, hogy a kelet-európai munkavállalók át fogják gondolni, hogy hova menjenek, és inkább olyan országokat keresnek, ahol jobb lehetőségeik vannak, mint nálunk. Nem is meglepetés tehát, hogy az Egyesült Királyságban az emberek az EU ellen fordulnak, természetesen, ez, ez, ez a nem csoda. Ugyanez az újság arról számolt be, hogy 166 ezer munkahelyet veszítettek el a brit munkavállalók, és ugyanakkor ugyanennyi munkahelyet töltöttek be nem brit állampolgárok. Természetesen ez véletlen egybeesés, azonban egy bizonyos ten- tendenciára rámutat. Mielőtt az országomról, a honfitársaimról és rólam rossz képet festenének, hadd mondjam el, hogy a világ más részéről is befogadott már az Egyesült Királyság embereket. Évszázadonkon keresztül azonban ennek a mértéke sokkal kisebb volt. Most pedig tehát viszonylag kevés számban érkeztek eddig hozzánk munkavállalók, azonban most 200 ezer bevándorról beszélünk évente. Évszázadokkal ezelőtt nem volt szükség a tanárokra, orvosokra, infrastruktúrára, hiszen ez már rendelkezésre állt, most pedig ez nem áll rendelkezésre. Hogy lehet ezeket kialakítani az egyik legsűrűbben lakott Európai Uniós országban? Nos, fenntarthatatlan ez a helyzet, hogy az önök kifejezésével éljek. És kérem, ne gondoljanak rosszra. Aztán egy személyes megjegyzés tanári végzettségem van, 39 éven keresztül tanítottam, és 83-ban nyugdíjba vonultam 39 évnyi szolgálat után. Visszatekintek a karrieremre, és rádöbbentem valamire. Dél-Amerika kivételével az egész világ fiataljait tanítottam. Ez pedig azt jelenti, hogy a világ minden országából származó családok gyermekeit Írország, Spanyolország, Sri Lanka és mindenhonnan, Európából, Spanyolországból, Olaszországból, Finnországból, Norvégiából, Németországból, Lengyelországból, Csehországból, Magyarországról, és így tovább. Mindenkit szeretettel láttunk az iskolában, és nagy öröm volt tanítani ezeket a fiatalokat, azonban nem lehet tovább folytatni ezt a tendenciát a jelenlegi számokkal. Zárásképpen, tisztelt elnök úr! A Lisszaboni szerződés egyértelműen kimondja, hogy semmilyen diszkriminációnak nem lehet helyet adni. Nos, itt a szakbizottságban a Hörs jelentés kapcsán ma délelőtt a jelentéstevő szóbeli módosítóját támogattuk, elfogadtuk, kimondtuk, hogy nem tűrjük a diszkriminációt. És akkor mit látok itt a bizottsági jelentésben, a ma délutáni anyagban, az 1.3-as bekezdésben az első oldalon azt látjuk, hogy a tagállamnak előtérbe kell helyeznie a román és bolgár munkavállalókat, a nem európai országból származó munkavállalókkal szemben. Ez pedig azt jelenti, hogy nálunk zárni kell az ajtót a harmadik országból érkezőkkel szemben. Mi ez, hogyha nem diszkrimináció, tisztelt elnök úr? Remélem, hogy mindenki büszke rá. Köszönöm szépen, Clark úr. Cornelissen asszony, Maria. Hmm. Um, thank you so much. <laughs> yeah, well, this, this heartfelt... Uh, uh, uh. Köszönöm szépen. Nos, ebből a történetből eh, azt fogom megtartani, hogy nagyon jó volt mindenhonnan, a világ minden országából fiatalokat tanítani, a többire nem szívesen emlékszem ebből az előző felszólalásból. Nagyon örülök annak, hogy um, levelet küldtek Andor biztos úrnak, hiszen a biztos úr ígéretet tett erre a tavalyi év során. Szeretnénk ebből egy másolatot látni, hogyha lehet, nem tudom. Ezen kívül szeretném azt is tudni, hogy milyen országoktól kértek bizonyítékokat arra, hogy a munkaerőpiacukat megzavarta a munkavállalókért megérkezése. Szeretném tehát, hogyha közreadnának ilyen információkat, illetve a határidőkkel kapcsolatban is tájékoztatást kérnék, ami pedig a tartalmat illeti. Mi számít jó indoklásnak, jó érvnek? Hiszen a kutatások azt mutatják, hogy a románok és a bolgárok nem zavarják meg a munkaerőpiacot, különösen nem azokban az országokban, amelyeknek jól megy a szekér, gondolok itt Németországra vagy Hollandiára, tehát nem igazán látom, hogy milyen megfelelő érveket tudnak felhozni. Második kérdésem. Nagyon örülök az időközi értékelésnek. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy megnézzük, milyen hatással van az, hogyha nyomást gyakorolunk a rendszer egyik pontjára, hogyan milyen eredményt mutat ez a, a rendszer másik pontján, tehát több lesz -e a szerződés, több lesz -e az ön, a saját vállalkozó, önálló vállalkozó, hiszen azt láttuk, hogy 16%-ban több a kiköldött munkavállaló, illetve 35%-ban több az önálló vállalkozó Hollandiában, a románok és a bolgárok között, illetve 46%-a önálló vállalkozó az Egyesült Királyságban levő román és bolgár munkavállalóknak, ami ugye egy elég döbbenetes szám, összevetve más országokkal. Kérdés, hogy ezt nyomon követik-e majd, és megkapjuk ezeket az adatokat. És végül egy utolsó kérdés. Mi a következő lépés? Hiszen Hollandia esetében ugye láttuk az értesítő levelet, elég nevetséges volt ez. A végén azt láttuk, hogy a szociális szolgáltatásokat alig veszik igénybe a románok, illetve a bolgárok, de ez a helyzet még változhat, tehát ez volt az érv. Nos, biztos vagyok abban, hogy további magyarázatot követeltek tőlük. Bizonyára fognak és majd levelet küldeni, de ez sem lesz tartalmasabb. Mi a következő lépés? Köszönöm szépen. Most pedig Kósa úr következik. Köszönöm szépen a szót. A mostani hozzászólásomat nem kizárólag a saját nevemben teszem meg, hanem a néppárti koordinátor Őri Csaba is megkért engem, hogy az ő nevében is szóljak néhány szót, és elnézést kér, hogy nem tud itt lenni a vitán. Azt gondolom, hogy az előttem szólók már rengeteg fontos érvet elmondtak, azzal szemben, ami most történik az álláspontunk világos. Egy olyan EU-s alapelvről van szó, amely korlátozását, indoklásáról hallottunk. Nem kielégítőek számunkra ezek az indokok. Már 2006-ban foglalkozott az Európai Parlament jelentésében ezzel a kérdéskörrel, és már akkor hangsúlyozásra kerültek azok, hogy ezek a korlátozások hosszú távon nem szolgálhatják azokat a célokat, amiért elvileg meghozták őket. Én úgy gondolom, úgy gondoljuk, hogy a korlátozások nélkül létrejövő lépések az EU és a tagállamok érdekeit jobban szolgálják, mint hogyha korlátozzák a munkahelyek, kreatív munkahelyek létrehozását, a munkavállalók mobilitását, a kiegyensúlyozottság létrehozása, mind-mind olyan cél, ami nélkül nem elérhető ez. Üdvözöljük az Európai Bizottság eddigi lépéseit, és azt gondoljuk, hogy továbbra is konkrétan ugyanebben az irányban kell haladni, aminek az a célja, hogy ez a kilenc tagállam nem 2013-ban bontsa föl a korlátokat, hanem minél korábban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kósa úr. Alejandro Szerkász a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Én saját nevemben szeretnék szólni, de azt hiszem, hogy frakciómból számos kollégám nevében is. Egy olyan gondolatot szeretnék továbbvinni, amelynek hosszú története van, és már tapasztalatot is szereztünk el tekintetben. Itt nem pusztán elméleti kérdésről van szó, hanem a gyakorlatról, hiszen közeledik az átmeneti időszak harmadik szakaszának vége. Ez a vita eléggé sajátos jellegű, mert ebben a szakbizottságban általában a munkavállalók jogairól szoktunk vitázni, most azonban nem a munkavállalók jogairól folyik a vita, hanem most egy alapvető jogról van szó az Európai Unióban. És némileg paradox és döbbenetes is, véleményem szerint botrányos, hogy azok, akik itt ebben a házban állandóan a gazdasági jogokat a munkavállalók jogai elé helyezik, amikor egy alapvető jogról van szó, mint a szabad mozgáshoz való jog, akkor megfeledkeznek erről a nyelvezetről, amelyet ugye liberális mi voltukból gyakran hangoztatnak, és teljesen negatívan viszonyulnak az Európai Uniónak ezen alapvető jogához. És ne áltassuk magunkat, hiszen az Európai Unió egy olyan közösség, ahova az emberek önkéntesen jöttek, és éppen ezért tiszteletben kell tartani a szabályokat. Aki ezt nem teszi meg, az elmehet. Aki azonban itt van ebben a klubban, az tartsa tiszteletben a klub játékszabályait. És a munkavállalók szabad mozgásához való jogot is biztosítanunk kell, hiszen ez a szerződésekben le van fektetve. Tehát itt nem jogokról, hanem egy alapvető jogról, szabadságjogról van szó. Éppen ezért, ahogyan a bizottság képviselője ezt elmondta, ez 7 éven keresztül egy kivétel volt, hogy a tagállamok felkészüljenek, és egy ilyen pillanatban ne azt kelljen hallanunk, pirulva, hogy milyen érveket hangoztatnak. Hogy lehet itt arról beszélni, hogy a bolgár és román munkavállalók elárasztják a munkaerőpiacot, amikor vannak országok, amelyek megnyitották a határaikat, és mégsem árasztották el őket a két ország munkavállalói. Amikor 500 millió állampolgárról van szó, akkor nem lehet befogadni néhány százezer munkavállalót, aki méghozzá úgy, hogy egyenletesen eloszlanának az Európai Unió területén. Hazámban például, amikor más országok bezárják a határaikat, akkor lehet, hogy felborul az egyensúly. De azt hiszem, hogy a felelősségünket tisztán kell látnunk, és nyitottak kell, hogy legyünk, a mentalitásunk nyitott kell, hogy legyen, mert akkor azt hiszem, hogy nem mondhatjuk, hogy elárasztanak bennünket a munkavállalók drámai. Ez a helyzet, és sajnálatos módon a szélső jobboldal a francia választási kampányban is felhozta ezt, hogy az onnan érkező munkavállalók elveszik az állampolgárok elől a munkát. Ez egyáltalán nem így van, mert általánban olyan munkát vállalnak, amelyet az adott ország polgárai nem akarnak elvégezni. Például szemetet gyűjtenek, vagy betegeket ápolnak, olyan nehéz, kemény munkákat végeznek, amelyeket amelyeket az állampolgárok gyakran nem akarnak. Tehát nem kell démonizálni a külföldi munkavállalókat, mint ahogyan azt itt hallhatjuk ma délután. Elnök úr, mert ez számomra szégyenletes. Itt olyan érveket, érveket hallhatunk, amelyek egyáltalán nem állják meg helyüket. És úgy gondolom, elnök úr, hogy ezen szégyenletes ervek mellett elmondhatunk mást is, hiszen tudom, hogy milyen erőfeszítéseket tesz Andor biztos úr, de azért fokozottabb erőfeszítésekre van szükség, mert nem mondhatjuk azt, hogy ez a kilenc tagállam, amely bejelentette, hogy 2014 után is folytatja, hatályban tartja ezen intézkedéseket, amelyek korlátozzák az alapvető szabadságjukat. Most azt mondja a bizottságnak, hogy következetes, koherens intézkedéseket terjesztett a bizottság elé, amikor ugyanebből a levélben azt is láthatjuk, hogy semmilyen negatív hatással nincs ez a helyzet a munkaerőpiacra. Hát szem előtt kell tartanunk, hogy amikor a bevándorlók számára nincs munka egy adott országban, akkor oda nem mennek a bevándorlók. Hazámban pedig jelen pillanatban ugye nincs kínálat a munkaerőpiacon, és a bevándorlók visszatérnek hazájukba. Amikor volt munka, akkor jöttek, de azt hiszem, hogy amikor nincs munka, akkor semmilyen problémát nem vetnek fel. Tehát azt szeretném megkérdezni a szocialista kollégáim nevében, hogy határozottabban lépjen fel a bizottság, hiszen ő a szerződések őre. Itt egy alapvető szabadságjogról van szó, és ahogyan a bizottság képviselő is elmondta, semmilyen szilárd érv nincs, ami alátámasztaná mindezt, pusztán előítéletekről, szélsőséges álláspontokról van itt szó, de semmilyen komoly érv nincs, amelyen indokolható az, hogy az Európai Unió ne nyissa meg határait 7 év elteltével. Tehát ne mondják azt, hogy következetes, koherens szempontok vannak itt, amikor minden következetlen, és ezt láthatjuk. Köszönöm szépen, Szerkász kollega, és utolsó előttiként Zippel kollega, Birgit, majd utána Thomas Mann következik. Köszönöm, elnök úr. Néhány észrevétel kapcsán mégis arra kényszerülök, hogy szót kérjek, mert azok után, amit Szerkász úr is elmondott, azt kell mondjam, hogy egyes hozzászólások nem csak hogy kínosak, hanem veszélyesek is, felelőtlenek, hiszen hiszen azt hiszem, hogy nem segítenek abban, hogy megoldjuk azon problémákat, amelyekkel Európában most szembesülünk, csak neheztelést szülnek. Egyfelől nem lehet a különböző statisztikákat egy kalap alá venni, mert ez feledőtlen, Még ha valóban az lenne a helyzet, hogy munkavállalók azáltal, hogy új munkavállalók érkeznek, ők már nem kiszorulnak a munkaerőpiacról, fel kell tenni a kérdést, hogy miért történik ez. Azért, mert jobb képesítésekkel, magasabb képzettséggel rendelkeznek, mert akkor ez lehet, hogy az oktatási rendszer problémáit világítja meg. De az is lehet, hogy sajátos helyzetükből kifolyólag nagyon alacsony bérekért is hajlandóak munkát vállalni, akkor viszont azt hiszem, hogy a szociális rendszer, a szociális modell, a szociális Európa és a 2020-as stratégia stratégia sántít valahol. Úgyhogy ebben a tekintetben azt hiszem, hogy teljes mértékben téves vitát folytatunk, amikor korlátozni akarjuk a munkavállalók szabad mozgását, hiszen itt nem arról van szó, hogy ez veszélyeztetné a munkaerőpiacot, hanem arról, hogy a nemzeti politikusok nem képesek eleget tenni a feladataiknak. Egyes tagállamokban azt is láthatjuk, hogy eléggé sajátos fejlemények jelennek meg, gyakran ugyanis a saját állampolgárok számára ösztönözzük a mobilitást, lévén, hogy ez egy kitűnő dolog. Azt mondjuk, hogy kitűnő lehetőségeket szereznek a munkavállalók, hogyha külföldi tapasztalatot is szereznek, ebben a tekintetben támogatjuk a szabad mozgást, viszont arról van szó, hogy hozzánk jönnek, akkor megpróbáljuk elszigetelni magunkat. Ez pedig nem megfelelő így. Számos probléma nem a munkavállalók szabad mozgásával indokolható, hanem azzal, hogy nem vagyunk készek arra, hogy egyértelmű szabályozásokat léptessünk életbe, illetve fellépjünk az illegális munkavállalással szemben. Ezek a kihívások, és éppen ezért azt hiszem, hogy a munkavállalók szabad mozgását teljes mértékben támogatnunk kell. Köszönöm. Az utolsó hozzászóló a listán én magam voltam, azért ugye röviden szólnék, mert német szociáldemokraták többször felszólaltak már, azért néha a német kereszténydemokraták is felszólalhatnak. Amikor valaki egy ülést irányít, akkor persze némileg háttérbe akar szorulni. Nem arról van szó, hogy bárkit is ki akarnánk rekeszteni, vagy ki akarnánk játszani, vannak olyan kísértések, amelyek diszkriminálni kívánnak. Nem erről van szó, de hogyha a közös szabályokat betartjuk, akkor ugye arról van szó, hogy 7 évre szólt, szóltak ezek a szabályok, az átmeneti időszak. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tanulási szakasz volt. Számos fenyegetés nem vált valóra, ez egy nagyon fontos tény, és éppen ezért ügyelnünk kell arra, hogy ez továbbra is egy olyan tény maradjon, amelyet szem előtt tartsunk. Ugyanakkor azt is megállapíthattuk, és a bizottság képviselője ezt kifejtette, hogy azon szabályok, amelyeket kidolgoztunk, ezeket meg kell indokolni hogy miért akarják továbbra is a szabad mozgást korlátozni kellő időben, a megfelelő időben kell az információt eljuttatni a bizottsághoz, amikor egy országban úgy ítélik meg, hogy veszélybe kerülhet a munkaerőpiac. Persze az sem biztos, hogy ez a helyzet továbbra is így marad, lehet, hogy változik a helyzet, és lehet, hogy egyes tagállamokban ez a kockázat csökken. Zipöl kollega megemlítette, hogy kik jönnek. Persze vannak, akik nagyon más, teljesen más feltételek mellett is hajlandóak munkát vállalni, és ezek, ez veszélyezteti azok helyzetét, akik hosszú ideje munkanélküliek. Vannak, akik részmunkaidőben dolgoznak, a teljes munkaidő foglalkoztatás helyett. Amikor arra törek, azt láthatjuk, hogy egyesek megpróbálják kijátszani egymással szemben a munkavállalókat, mert valaki ö, kevesebb bérért is munkát vállal. Nos, mindannyian ellenezzük a bérdömpinget. Mindannyian azt akarjuk, hogy tisztességes szabályokat tartsunk tiszteletben. Vannak országok azonban, ahol van minimálbér, mi a pártomon belül a bérek egy minimális szintjét szeretnénk életbe léptetni, ebben persze a szociális partnereknek is részt kell venniük. De hogy mi legyen a legalacsonyabb szint, ez régióként, illetve ágazatként is változhat. Ezért vannak ugye a szociális partnerek, tehát itt vannak dolgok, amelyek között különbségeket látunk a kereszténydemokraták és a szociáldemokraták, de az alapgondolat természetesen egyértelmű, fel kell lépnünk a diszkriminációval szemben és a bérdömpinggel szemben. Nem szabad kijátszani egymással szemben a munkavállalókat. Az nem lehetséges, hogy ellenérzéseket szítsanak és a tényeket sem szabad mindig úgy értelmezni, hogy ebből egy ideológia alakuljon ki, mert így az egész nem fog működni. Fontos, hogy a munkaerőpiac működjön, és ezt a bizalomra kell építeni. Pont itt a szakbizottságon belül kitűnő bolgár és román kollégákkal működünk együtt. Az ő munkájuk természetesen felbecsületetlen értékű, nagyon sok kiváló tapasztalatot szereztünk általuk, és azt hiszem, hogy nyomon kell követnünk azt, hogy hogyan alakulnak a folyamatok a tagállamokban. Köszönöm szépen. Jackie Morán, kitűnő lehetőség nyílik most az ön számára, hogy megválaszolja a kérdéseket, úgyhogy aztán mindenki elégedett legyen. Parancsoljon öné a szó. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a különböző hozzászólásokat, illetve megjegyzéseket. Természetesen ezt továbbítani fogom Andor biztos úr számára. Talán mielőtt a konkrét kérdésekre válaszolnék, ismét meg szeretném említeni, hogy ezek az átmeneti intézkedések derogációt képeznek a, egy alapvető szabad, szabadság jogra vonatkozóan, és meghatározott időre szólnak, tehát nem lehet ezt meghosszabbítani. Van ennek egy vége, az átmeneti intézkedések vége 2013. december 31-e Románia és Bulgária esetében. A csatlakozási szerződés adja a jogalapot, és ez az a szerződés, amely három fázist ír elő, illetve az értesítési mechanizmus is előírja, annak érdekében, hogy a harmadik fázisba lehessen lépni. Ami az értékelést illeti, arra vonatkozóan, hogy mi is történt az Európai Uniós tagországokban, ahol megnyitották a munkaerő piacot a román és bolgár munkavállalók előtt. Ez a 2011-es jelentésben benne van ez az értékelés, és ahogyan már mondtam, abba az irányba mutat, hogy globálisan, gazdaságilag pozitív hatással járt a munkaerőpiac megnyitása. Vannak szociális hatások, amelyek a munkakörülményekre, illetve a bérekre vonatkoznak. Nagyon fontos tehát ez a, a munkaerőpiac szempontjából. Ami a jelenlegi szakaszt illeti, tehát az átmeneti intézkedések utolsó szakaszát. Jelenleg részletesen vizsgáljuk ezeket az anyagokat, és azt várjuk a tagállamoktól, hogy valódi érveket hozzanak fel az intézkedések fenntartására. Ez egy eléggé összetett feladat, hiszen a csatlakozási szerződés kimondja, hogy a tagállamok megtarthatják ezen átmeneti intézkedéseket az utolsó szakaszban is, amennyiben a munkaerőpiacukra ez zavaró hatással lehet. Ezen zavaró hatás nem feltétlenül köt, kötendő az új, csatlakoz, az új tagállamokból érkező munkavállalók megjelenéséhez általában véve. Tehát olyan érveket is felhozhatnak a tagállamok, amelyek a saját értékelésükre vonatkoznak azzal kapcsolatban, hogy a nemzeti gazdasági helyzet milyen a munkaerőpiacsal kapcsolatban. Tehát minden egyes értesítésben vannak olyan információk is, amelyek az adott nemzeti munkaerőpiacra vonatkoznak, valamint az adott tagállam gazdasági kilátásaira. Például a gazdasági növekedési előrejelzések, a munkaerőpiaci vagy munkahely teremtési előrejelzések, és a munkaerőpiacon az ottani változások előrejelzései. És ez minden egyes tagállamra vonatkozik, minden egyes tagállam saját maga méri fel ezeket a helyzeteket, és az elemzéseket mindig bizonyos gazdasági hipotézisek alapján alakítják ki. A bizottság, amikor felkért több tagállamot arra, hogy további információkat is juttassanak el a bizottsághoz ezzel kapcsolatban. Ennek az a célja, hogy az a munkaerőpiac elemzése és a munkaerőpiac növekedési perspektívájának az elemzése valóban objektív tényekre alapuljon, olyan számokra, amelyet minnyáján megnézhetünk, és amelyben egyetértünk mégpedig azért, hogy a tagállamok valóban stabil alapokra építsenek a saját érvelésük kidolgozásakor, és tudjuk azt, hogy milyen konkrét munkaerőpiaci veszélyekről van itt szó, hiszen a veszély, mint megfogalmazás nagyon általános. Ezen kívül az a cél, hogy fenntartsuk a párbeszédet a tagállamokkal. Ez a célja a köztes felülvizsgálatnak, azért, hogy ismét értékelhessük a helyzetet, hiszen egy éven belül, vagy 2013 során is változhat a helyzet, és ezáltal próbáljuk a tagállamokat rávenni arra, hogy esetlegesen felülvizsgálják a saját álláspontjukat azzal kapcsolatban, hogy a munkaerőpiacikon milyen változások lehetnek. Tehát ezzel egy eszmecserét tartunk fenn, és a bizottság elemzi a tagállamok által felhozott érveket és információkat ezen levélváltás révén. És ezzel biztosítjuk azt, hogy a munkaerőpiaci változások hipotézisei valóban helytállóak és megfelelnek a mi saját hipotéziseinknek. Minden esetre, ami az én válaszaimat illeti, szeretném kiemelni, hogy tehát ez a monitoring, ez az egész szakasz folyamán fennmarad, és folytatódik, azért, hogy biztosíthassuk azt, hogy ha a munkaerőpiacon egy adott tagállamban változások vannak, akkor ezen változásokat mi szintén fel tudjuk dolgozni, és bevehessük a mi elemzésünkbe. Merci, Monsieur Morin, vielen Dank. Köszönöm szépen, Morán úr. Köszönöm szépen ezt a beszámolót. illetve azt az üzenetet is, hogy lehet félidős köztes értékelés. Más parlamentekkel ellentétben az interneten követhetőek az üléseink, és azt hiszem, hogy ezáltal pozitív üzenetet adhatunk, különösen azoknak, akik egy kicsit szélesebb körű információt szerettek volna kapni ebben a témában. Tehát kiváló lehetőség ez a parlament részéről, arra, hogy ebben a vitában részt vegyünk. A következő napi rendi pontunk a 19-es, ez pedig a területi fejlesztés szerepének optimalizálása a kohéziós politikában. Bolgár kollégánk, Jusmenova asszony a vélemény előadója, és őt fogjuk meghallgatni. A Regi Bizottság az illetékes bizottság, de bizonyára nagyon sok gondolatunkat tolmácsolt ennek a bizottságnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Megpróbálok nagyon röviden fogal, fogalmazni. A jelentéstevő, illetve az árnyék jelentéstevők osztják a közös a véleményük. Szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon is időszerű erről a jelentésről beszélni, hiszen átfedésben van a 2014-2020-as kohéziós politikai csomaggal. Ebben a véleményben megpróbáltunk a legfontosabb elemekre összpontosítani, és a területi fejlesztést megpróbáltuk optimalizálni. Úgy gondolom, hogy a területi megközelítés hatékony eszköz lehet az oktatás, a foglalkoztatás, illetve a szegénység elleni küzdelem területen, és az Európa 2020-as ütemtervnek pontosan ezek a legfőbb célkitűzései. Az integrált területi megközelítés, illetve a többszintű kormányzás esetében rendkívül fontos a hatékonyság emelésére, ehhez azonban szükség van arra, hogy helyi, illetve regionális szinten megfelelő kapacitásra találjunk. Szeretném hangsúlyozni, hogy amikor kapacitásról beszélek, akkor nem csak administratív vagy közigazgatási kapacitásról van szó, hanem a szociális partnerek kapacitásáról, akik részt kell, hogy vegyenek a politikák megvalósításában. Így megteremtjük előfeltételét annak, hogy az integrált területi megközelítést sikerüljön kialakítani. A regionális fejlesztési politikát integrálhatjuk más politikákba, illetve a kohéziós politikába. Ami a partnerségi megállapodásokat, illet, illetve az operatív programokat, ezek előkészítését, nagyon fontos, hogy széles körű konzultációra kerüljön sor az érdekelt felekkel, meg kell hallgatni a regionális partnereket, illetve bizalmat kell kialakítani, ez kulcsfontosságú a regionális fejlesztés, illetve a kohéziós politika céljai szempontjából. Az operatív programokat méreható elemzésre kell építeni, illetve a területi fejlesztés kapacitására kell, hogy épüljön. Ezeket az integrált stratégiákat ki kell egészíteni a földrajzi területekkel, különösen azokra a területekre gondolok, ahol a munkanélküliség jelentős. Vannak célcsoportok, amelyeket különösen súlyosan érint a diszkrimináció, illetve az integráció hiánya. Az európai, illetve nemzeti szintű erőfeszítések ellenére még mindig alapvető különbségeket, eltéréseket látunk a szociális területen, nem csak a régiók között, hanem egyes régiókon belül is. És ezért olyan programokra van szükség, olyan programok kialakítására, amelyek megfelelnek a regionális illetve a helyi igényeknek, és az Európai Uniós alapoknak pontosan ezeket a meghatározott célokat kell szolgálnia. A véleményben nem sikerült kitérni a munkavállaló mobilitására, mobilitására a demográfiai trendekre, és így tovább a régiókon belül, azonban egy későbbi fázisban az ezekre való vonatkozó megjegyzéseimet módosítók formájában kívánom benyújtani. Köszönöm szépen a figyelmüket, és várom a megjegyzéseket. Köszönöm, Frau Kollegin Köszönöm, asszony. Frederik Dardennek adom meg a szót. Merci, président. Comme euh, rapporteur. Köszönöm, elnök úr az előadóval egyetértésben én is azt gondolom, hogy rendkívül aktuális kérdésről van szó, és nagyon jól kiegészíti a többi vitát az egyéb európai alapokról, legyen az a fenntartható vetételükkel kapcsolatban, vagy azzal kapcsolatban, hogy a költségvetési aspektusok hogyan alakulnak, és a pénzügyi keretben milyen szerepet kapnak majd. Itt egy olyan horizontális kérdésről van szó, amely a kohéziós politika minden eszközére vonatkozik. Egyértelmű, hogy a területi fejlesztésnek alapvető szerepe van. Legyen ez az át, a láthatóság szempontjából, a helyi, a polgárokhoz való közelség szempontjából. Azt gondolom, hogy a kohéziós politikai szereplőkkel együtt kell működni. De ami ezen jelentés tervezetet illeti, szeretném kiemelni, hogy fontos meghatározni a, magát a fogalmat, hiszen a területi fejlesztésről beszélünk, és feltételezem, hogy a regiben a kollégánk definíciót is majd ad ezen fogalomhoz, és valóban ebben ki fog derülni, hogy milyen szociális dimenziója van a területi fejlesztésnek. A jelentés tervezet úgy gondolom, hogy néhány pozitív elemet is kiemel, és ez jó kiinduló pontja a munkának. Valóban egyetértünk abban, hogy milyen fontos a területfejlesztés ezen politikán belül. Valamint abban is egyetértünk, hogy szükség van ezen programokat regionális és a regionális szinten kiigazítani a szubszidiaritás elve alapján. Ezzel kapcsolatban az előadótól szeretnék néhány pontosítást kérni a harmadik bekezdéssel kapcsolatban, ami ezen témára vonatkozik. És szeretném még kiemelni azt is, hogy a szerződések és a partnerségek kialakítása az EU és az önkormányzatok vagy helyi önkormányzatok között úgy gondolom, hogy jó megoldásnak tűnik ezen kiigazítás céljából. Az összes érintett féllel konzultációt kell folytatni, tájékoztatni kell őket, sőt képezni ezen eljárással kapcsolatban. Ezt nagyon fontos kiemelni a jelentésben, és ez valóban öm, megegyezik az én elképzelésemmel vagy véleményemmel is. Ezen kívül szeretnék még néhány ötletet felvetni azzal kapcsolatban, hogy milyen irányban lehet még a munkát folytatni. A helyi önkormányzatokkal a 2020-as stratégia kidolgozásában is együtt kell működni, például a szegénység elleni küzdelem területén, ami a szegénység elleni küzdelem platformjában is szerepel. Ami az érintetteket illeti, pontosítani kellene, hogy kik ők, és hogyan lehet őket bevonni, például a szociális partnereket. A bizottság nemrég több mindent bejelentett a szociális alappal kapcsolatban, a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelemmel kapcsolatban, de attól tartok, hogy néha eléggé homályos ezen fellépések meghatározása most, amikor pontosítani kellene ezeket. Ami pedig a kohéziós politika köztes felülvizsgálatát illeti, nagyon fontos szerintünk, hogy az összes terület jogosult legyen a Piper és egy másik jelentésben a köztes régiók tematikáját egyértelműen pontosították. Szeretném, hogyha visszatérhetnék megint arra, hogy mennyire fontos ezen átmeneti régiók fogalma, azért, hogy megerősíthessük azt, hogy az összes terület hozzáfér ezen alapokhoz. Ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, Frédéric. Je n'ai pas un... Köszönöm, Frederik. Más nem kért szót, ha jól látom. Úgyhogy jó lenne akkor, ha az előadó kitérne az elhangzott észrevételekre. Merci eh, pour le commentaire du collègue. Köszönöm szépen a kollégák hozzászólását és megjegyzéseit. Szeretnék franciául válaszolni. Valóban a tervezet még egyelőre csak egy tervezet, és ezért a megjegyzések, javaslatok, ötletek a kollégák részéről, az árnyék jelentéstevők részéről rendkívül hasznosak lesznek számomra, mert sokat segítenek ezek abban, hogy végleges formát öltsön a szöveg, és így a lehetőleg kiegyensúlyozottabb legyen. Természetesen Megpróbálok válaszolni a kollégák kérdéseire is, talán majd a végén, amikor már elkészült a szöveg. De annyit már most elmondhatok, hogy ahhoz, hogy hatékonyabb legyen ez a szakpolitika, a kohéziós politika, ahhoz javítani kell az összes partner képességén, készségén, és ezért kell a végén egy olyan szöveget kialakítani, amely kiegyensúlyozott, és amely az összes partner elvárásainak megfelel. Köszönöm szépen. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. És a kollégákat szeretném arra emlékeztetni, hogy a módosítók előterjesztésének határideje május 3-a. Várjuk a további izgalmas javaslatokat déli 12 óráig. És most váltunk itt az elnökségen belül mindenki megelégedésére, és utána Filip Puland jelentését hallgatjuk meg. tarde a todos. Eh, Köszöntök mindenkit. Ez az első alkalom, hogy eh, én fogom elnökölni a foglalkoztatási szakbizottságot. Remélem, hogy eh, nem fogok semmilyen butaságot elkövetni. Ha mégis, akkor kérném mindenkinek a megértését. Most áttérünk a 20-as napi rendi pontra. Ez a 2013. évi költségvetés, a háromoldalú egyeztetésre szóló mandátum. és szeretném most megadni a szót Filip Bullannak, ő a vélemény előadója. Úgyhogy meghallgatjuk őt. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák! Röviden szeretném bemutatni, hogy mit javaslok az Amplua szakbizottságnak a 2013-as költségvetéssel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy Európának sikerült teljes energiabedobással dolgozni azon, hogy a gazdasági fellendülést elindítsa, és ugyanilyen energiával kellene a szociális kormányzást is kialakítania. Ehhez olyan akciókra, felépésekre van szükség, amely a konvergenciát és a szociális kohéziót erősíti. A költségvetési tétel ezzel kapcsolatban konkrétan ezen célkitűzések végrehajtásához kapcsolódnak. A 2013-as költségvetésnek támogatnia kell a zászlóshajó kitűzések, célkitűzésetek ide értendő az innováció is ami a jelenlegi többéves pénzügyi keretet 2007-13-at illeti, nem szabad ezt csak a már végső szakaszban járó programokra korlátozni. Dinamizálni kell a fiatal munkakeresők helyzetét, és azokét is, akik szeretnének először munkahelyet létrehozni. A szociális politikát rendszeresen felül kell vizsgálni, és új irányt kell neki adni. 2014 20-as, 2020-as programban, amit a bizottság bejelentett tavaly, kicsit nagyobb mozgásteret kell hagyni ezen területnek, hiszen a szociális a munkaerőpiac és a fiatalok munkanélkülisége elleni fellépést meg kell erősíteni, hiszen jelenleg kritikus a helyzet ezzel kapcsolatban, és már most is minden intézkedést támogatni kell, amelyel ezen csökkenteni lehet, különösen a fiatalok munkanélküliségét értem ez alatt igen szigorú költségvetési szabályok vannak, és nem lehet ezt kényünkedünk szerint bővíteni, de a 2013-as költségvetésben szeretném ezt kérni, azért, hogy egyértelmű üzenetet küldjünk, különösen munkakereső állampolgárainknak, és ezt leginkább az Ampló Szakbizottság teheti meg. Ezen kívül támogatnunk kell, hogy bizonyos kompetenciákban, ahol nincsen megfelelő mennyiségű munkaerő, támogatni kell ezen programokat, és a mikrofinanszírozás programját is. Minden olyan intézkedést támogatni kell, amely például a helyi munkavállalást támogatja, hiszen erre van a legnagyobb igény. Ezen kívül innovatív intézkedéseket kell a vállalatok kis, közép vagy nagyvállalatok részéről támogatni, pénzügyileg az Európai Unió részéről. Ezek a prioritások, amelyeket én ki akartam emelni a tervezetben, és ezen kívül minden ötletre és javaslatra nyitott vagyok. Köszönöm. Obrigada relator. Köszönöm szépen az előadónak. Pusztán egy kollega jelentkezett, úgyhogy feltételezem, hogy az ő hozzászólása során meghallgathat, jelentkeznek még mások is. Majd Derden úr kap szót. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Pár szóban ezen véleménytervezettel kapcsolatban hozzászólnék. Annyit szeretnék elmondani, hogy általában véve egyetértek a Filip Bulan által benyújtott véleménytervezettel. Ez nagyon jó kiinduló pont a vitához. Néhány dolgot most kiemelnék a tervezetéből hogy szükség van arra, hogy mozgósítsuk az Európai Uniós költségvetést azért, hogy a 2020-as stratégia célkitűzéseit el tudjuk érni. Ez nagyon fontos, erre emlékeztetni kell. Egyebek között, ami a szegénység elleni küzdelmet és a fiatalok foglalkoztatását illeti. A szociális partnereket is be kell vonni, ami a, szintén nagyon fontos az az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap összegeinek a növelése, aztán a munkaügyi és szociális ügyekkel kapcsolatos területet meg kell erősíteni. Ezen kívül a vállalatok szociális fellépését is támogatni kell, valamint az, hogy jobb körülmények között dolgozhassanak az európai polgárok. Nagyon sok vitában előkerülnek ezek a kérdések, itt a szakbizottságunkban is és a mi munkánk folyán és a, folyamán és a módosítóinkban is szeretnénk néhány témát kiemelni. Egyebek között fontosnak tartom, hogy pontosabban meg tudjuk határozni, hogy mi a kielégítő finanszírozás szintje a zászlóshajó célkitűzésekkel vagy kezdeményezésekkel kapcsolatban. Esetleg jó lenne, hogyha ezt pontosabban meg lehetne határozni, hogy mi ez a kielégítő finanszírozás. Ami pedig a költségvetési eszközöket illeti a fiatalok munkahelyteremtésével kapcsolatban, ezt a célt pontosan kellene meghatározni, ezért a bizottságtól kellene kérni, hogy emelje ki, hogy milyen fontos ez a kezdeményezés ami az európai globalizációs alkalmazkodási alapot illeti, ezt talán meg lehetne erősíteni ezt a pontot, és így támogathatnánk ezt az eszközt, amelyet én nagyon fontosnak tartok, Néha például a tanácsban kiemelik azt, hogy ezen 500 millió eurós kötelezettségvállalási hitelt nem használják ki eléggé, de talán azért, mert nincsen megfelelő lehetőség a transferekre, és ezért fontos lenne, hogy megfelelő hitellel, megfelelő előirányzatokkal rendelkezzen ez a költségvetési tétel. Például, ami a kísérleti projekteket illeti, lehetne, hogy lehetne újabb ilyen projekteket felvenni, amelyeket mi fontosnak tartunk. Ami a vállalkozások finanszírozását illeti, a szociális gazdaság irányába. Itt megint csak ki kell emelni a vállalatok társadalmi felelősségvállalását és ami pedig a kifizetési előirányzatokat illeti a 2013-as költségvetésben, tudjuk, hogy a tagállamok nem igazán szeretik az ilyen jellegű tárgyalásokat, különösen ami a 2012-es költségvetési tárgyalásokat illeti, az előirányzatok szintje nem volt megfelelő azért, hogy a mi szakpolitikáinkat hatékonyan lehessen végezni, ezért szeretném, hogyha ezt megint kiemelnénk. Ezek voltak a javaslataink. Köszönöm. Brigád. Köszönöm szépen. Jelen pillanatban senki más sem jelentkezett, úgyhogy megkérdezném, szeretne -e valaki még hozzászólni ehhez a rendi ponthoz. Még mielőtt megadnám az előadónak a szót. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottság itt van-e, illetve kíván-e hozzászólni ehhez a ponthoz. Úgy tűnik, hogy nem. Ebben az esetben, mivel a bizottság nincs itt, és nincs egyéb hozzászólás sem, Bulan úrnak adom meg ismét a szót. Merci Madame la Présidente. Je remercie M. Dardenne de son intervention et des propositions qu'il fait. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, ezeket üdvözlöm és természetesen megvan a közös célunk, amit szeretnénk megvalósítani. A javaslatok általános jellegűek, orientációs jellegűek. Frederik Darden pedig azt látja majd, hogy a legtöbb megjegyzését illetően egyezik a véleményünk, és ez megnyilvánul majd a Stenlő jelentés kapcsán, ahol amelyben én is részt fogok venni, ez a innováció, illetve szociális változások témájával foglalkozik, illetve a szociális felelősségű vállalkozások témájával foglalkozik, és a globalizáció témájával, valamint a szociális partnerekkel való együttműködéssel. Mindezek a jelentések összefüggésben állnak, és koherencia, koherenciát biztosítanak a foglalkoztatási bizottság munkájának. És a hozzászólásokat figyelembe vettem, valamint rendelkezésre állok, hogyha valakinek még van véleménye a jelenlegi jelentés kapcsán. Most inkább majd a részletekhez, részletek felé fordulunk, és akkor pontosabban kialakítjuk az álláspontunkat lépésenként, részenként. Minden esetre köszönöm szépen a véleményeket. Köszönöm szépen. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a módosítások előterjesztésének határideje április 27, tehát most péntek, déli 12 óra. o próximo ponto seria... A következő napirendünk az Európai Szomszédsági Eszköz létrehozatala lenne, de tekintettel arra, hogy az előadó még nincs itt a teremben, a következőt javaslom. Azt javaslom, hogy térjünk át rögtön a 22-es napirendi pontra, és utána térnénk vissza a 21-es pontra. A 22-es pont az Európai Statisztikai Program 2013-tól 2017 ig és a vélemény előadója Kós Ádám. Úgyhogy akkor rögtön meg is adnám a szót. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Thank you very much, Madam Chair. Yes, I'm very happy to be at your disposal. And... Hogy esetleg az egyes árnyékli jelentéstévők hogy tervezik, hogy később érkeznek-e. Nem tudom, pici fenntartásom van ezzel kapcsolatban, hogy lemaradnak a vitáról. Ez lenne a kérdésem. Nem tudom, mi a teendő most. Egyik árnyék jelentést látom itt, és elég fontos ez a véleménytervezet szempontjából az elkövetkezendő időszakban, amikor prioritásokat vitatunk meg, hogy a statisztikában milyen szempontokat akarunk kiemelni. És ha kérdést szeretném feltenni, hogy megszakítsuk, vagy mi történjen. The problem is solved. <laughs> um, Megoldottuk a problémát. Uh, yes, uh, just a moment. Egy pillanat. Mivel az előző pont, a 21-es rendi pont uh, előadója megérkezett, az Európai Szomszédsági Eszköz létrehozataláról szól ez, akkor uh, a napirendnek megfelelően folytatjuk. Ha az előadó készen áll, akkor rögtön meg is adnám a szót Szilvána Raptinak. Kiria eh, κυρία szasz, felisztó poli. πολύ. Ε, λοιπόν, να ζητήσω συγγνώμη Köszönöm szépen. Először is eh, elnézést szeretnék kérni a jelenlevőktől, de egy kicsit másképpen szerveztem a munkámat a rendhez képest, úgyhogy elnézést kell kérjek a késésért. Nos, ez a jelentés a, az Európai Szomszédsági Eszköz jelenti, rendeletével kapcsolatos, ennek a az átdolgozásáról szól. Hogy miről is van itt szó? 2004-ben létrejött az Európai Szomszédsági Politika, és ezzel párhuzamosan megszületett egy olyan mechanizmus is, amely ezen Európai Szomszédság Politika támogatását szolgálja. Tudjuk, hogy annak érdekében, hogy minden megfelelőképpen működjön, itt az unión belül, a szomszédságunkban is minden zökkenőmentesen kell, hogy működjön. Annak érdekében, hogy Európában béke és jólét legyen, nagyon fontos, hogy demokratikus intézmények, béke és stabilitás jöjjön létre az Európai Unió körzetében is. 16 államról van szó, és megjegyezzem, hogy amikor létrejött az európai politikai, szomszédsági politika 2004-ben, más volt még a helyzet, ahhoz képest, hogy ugye mi történt azóta az arab tavasz eseményei során. És a szomszédsági támogatási eszköznél számos problémára felfigyeltünk. Úgyhogy ennek a véleménynek a tárgya, ez az eszköz. Szerint véleményem szerint két dolgot kell szem előtt kell tartanunk. Egyfelől azt, hogy hatékonyabb legyen ez az eszköz, másodszorban pedig azt, hogy az általunk nyújtott támogatás célirányosabb legyen, és mindenképpen időben eljusson a szomszédainkhoz. Azt mondják, hogy nagyon gyorsan beszélek. Nekem nem tűnik, hogy túl gyorsan beszélnék, de mindegy. Ez a jelentés. Egy olyan jelentés folytatása, amelyet itt néhány hónappal ezelőtt dolgoztunk ki a szakbizottságban. Ez egy jelentés, egy saját kezdeményezésű jelentés volt, és ez kapcsolódott egy AFET jelentéshez. Most pedig elérkeztünk ehhez a jogalkotási anyaghoz, és némileg behatóbban kell tanulmányoznunk bizonyos kérdéseket. A felvetésem a következő. Alapvetően a szociális kérdéseket tartom szem előtt, az európai szomszédság politika különböző kritériumait, és úgy vélem, hogy ezek nem térnek ki olyan széles körű kérdésekre, mint ahogyan az szükséges lenne. Ide kapcsolódnak a módosítóim is. És ezek közül szeretném hangsúlyozni az új rendelet mögött meghúzódó filozófiát. Ennek értelmében több finanszírozást kell biztosítanunk azoknak, akik jobban felhasználják a forrásokat. Ez az, amit az angolban úgy fejeznek ki, hogy more for more, tehát többet többért. Ezt az elvet kell szem előtt tartanunk. Ezen túlmenőleg kell, hogy legyenek azonban konkrét szociális célkitűzések is amelyek alapján támogathatóvá válik egy jelölt. Vannak bizonyos alapelvek, amelyek mentén kidolgoztam a módosító indítványomat. Először is az alapvető jogok, másodszorban a szociális védelem, illetve a társadalmi igazságosság, és természetesen a harmadik pont a foglalkoztatás. Konkrétan a következőt javaslom, és természetesen szeretném meghallgatni ezzel kapcsolatban az önök véleményét is, az árnyékjelentéstevők, illetve a többi képviselő véleményét. Egy szabályozási keretet javaslok, a szociális védelemhez. És azt is szeretném, hogy tisztességes munkahelyek szülessenek, javítani kell a foglalkoztatási politikákon, és figyelembe kell venni itt a különböző oktatási programokat és képzéseket is. Továbbá azt is kérem, hogy javuljon a munkavállalók védelme, és fel kell lépnünk természetesen a munkaerőpiacon a visszaélésekkel szemben is. De szerintem magától értetődő, hogy alkalmazni kell a nemzetközi munkaügyi szervezet standardjait, és külön figyelmet kell szentelnünk a ciklikus mobilitásnak is. Ez ugyanis lehetővé teszi azt, hogy a munkavállalók ismereteket és gyakorlatot, tapasztalatot szerezzenek, párhuzamosan azonban ez a tapasztalat visszajut azon térségekbe, ahol ezekre legnagyobb szükség van. Továbbá szeretnénk jobban kitérni a munkaerőpiacon a keresletre, és kötelező jellegű kell, hogy legyen az, hogy a társadalmi partnerek részt vegyenek, a civil társadalom részt vegyen a társadalmi párbeszédben, illetve a tárgyalásokban amikor is a különböző jogszabályokat kidolgozzák. Ez lenne az a véleményem. Köszönöm a toleranciájukat, és türelmetlenül várom, ha megengedik, hogy így fejezzem ki magam, türelmetlenül várom az önök észrevételeit, kommentárjait, hogy a lehető legjobb véleményt dolgozzam ki az európai szomszédság politika témájában. Köszönöm. Brigáda, Timus. Köszönöm szépen. Kolokovszki úr jelentkezett. Más kollega nem jelentkezett még, úgyhogy kérem, aki hozzá szeretne még szólni, jelentkezzen közben. Kolokowski úr, a szó. Na wstępie chciałbym podziękować e, pani Sylwanie Rapti za e, przygotowanie opinii na temat. Köszönöm szépen e, Szilván Rapti előadóasszonynak, hogy ezt a véleménytervezetet kidolgozta az eszközzel kapcsolatban. Én vagyok a Költségvetési Szakbizottság állandó jelentéstevője ugyanezen eszközzel kapcsolatban. Lenne néhány megjegyzésem amelyet én már a saját jelentésemben feltüntettem. Elsőként azt gondolom, hogy a bizottság anyagában található javaslat, amely a szomszédsági eszközre vonatkozik, rendkívül helytálló, és valóban így gyorsabban tudjuk és hatékonyabban támogatni ezen célokat, hiszen egyszerűbb lesz így az eszköz, és könnyebben kezelhető. Másodszorban támogatom a szabályokat, amelyekről az előadóasszony beszélt. Természetesen, hogyha megfelelő helyen és megfelelő időben alkalmazzuk ezeket. Ezen kívül támogatom azt is, hogy az intézményes kapacitást is támogatnunk kell azért, hogy a végrehajtás átlátható és hatékony legyen. És azért, hogy növeljük a hozzáadott értéket egyesíteni kell ezen eszközt a pénzügyi eszközökkel, például az Európai Beruházási Bank és az Európai Fejlesztési Bank eszközeivel. Ezen kívül rendkívül fontos, hogy, hát, hogy úgy mondjam, összevonjuk ezen eszközt a nemzeti eszközökkel. Persze mindig tiszteletben kell tartani azt a szabályt, hogy nem lehet kétszer felhasználni, vagy többszörösen felhasználni egy adott eszközt. Ami a KKV-kre vonatkozó megjegyzést illeti, e, egyértelmű, hogy sokkal nagyobb rálátásra van szükségünk a KKV-kkel kapcsolatban, hiszen ezen KKV-k rengeteg munkahelyet teremtenek, és nagyon fontos a szerepük a gazdasági növekedésben is. Megfelelő eszköz kell tehát számokra is találni, amelyel támogathatjuk őket az EU-val szomszédos országokban, így nagyobb lesz a gazdasági stabilitás valamint azt gondolom, hogy az Európai Parlament szerepét is ki kell emelni és biztosítani az egész folyamat során, amelyben a programot meghatározzuk. Különösen akkor, hogyha az európai támogatásokat befagyasztanák. Köszönöm. Szeretném megkérdezni, hogy van-e még hozzászólás? Sr. Kassin. Kacsin úr következik. Dear Chair, dear Rapporteur. Tisztelt elnök asszony, jelentéstevő úr, tisztelt hölgyeim és uraim. Az európai szomszédsági politikáról beszéltünk nem is olyan régen, ugyanazzal a jelentéstevővel, és azt hiszem, hogy a jelenlegi előttünk álló anyag annak a korábbinak a logikus következtetése kell, hogy legyen ugyanaz a politikai üzenete, mint eddig. Az európai ö, szociális normák, az oktatás, az egyenlőség, a mobilitás, ezek a kulcsszavak, és mindenképpen biztosítanunk kell, hogy az eszköz, választ adjon a különböző demográfiai tendenciákra, illetve a különböző szükségletekre a szomszédsági politika két dimenziójában, a keleti, illetve a földközi tengeri régióban. Ezen kívül ragaszkodni kell ahhoz is, hogy ez a szakbizottságunk teredete, felelősségi köre, ezért üdvözlöm a jelentéstervezetet, illetve azt amerre az ügy halad. Vannak eltérések közöttünk, a hozzászólásainkat, illetve megjegyzéseinket csütörtök délig megadjuk majd. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, hogy van-e még hozzászólás? Ha nincs, akkor az előadónak adom meg ismételten a szót, hogy lezárja ezt a témát. κυρία Πρόεδρε. Όλο μου δίνετε το λόγο και όλο... Elnök asszony, állandóan megkapom a szót, és vagy nem vagyok itt éppen, vagy teljesen mással foglalkozom. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak az észrevételeikért, mert ezek nagyon fontos megjegyzések voltak. Nagyon fontos mindaz, ami elhangzott az Európai Beruházási Bank például, az ezzel kapcsolatos megjegyzés, és igaza van, a KKV-k is nagyon fontosak. És a harmadik megjegyzése is. Az, hogy ne legyenek átfedések. Ami a többi észrevételt illeti, Kacsin úr megjegyzéseit, Kelet-Európa és a mediterrán térség szomszédsága. Nos, hogy is mondjam, vannak bizonyos árnyalatok, amelyeket figyelembe kell vennünk. Például a mediterrán térségben, ezt már ugye elmondtam kezdetben, korábban nem volt egy olyan helyzet, mint amilyennek jelenleg tanúi vagyunk. 2004-ben, amikor létrejött az európai szomszédsági politika. Éppen ezért mérlegelnünk kell. Mérlegelnünk kell azt, hogy a támogatást hogyan osztjuk el, hogyan osztjuk fel a keleti szomszédság politika, illetve a mediterrán térség között. A méltányosság kérdése nagyon fontos, kulcsfontosságú, ugyanakkor ennek a kifejezésnek különböző vonatkozásai is lehetnek. Véleményem szerint ez az egyenlőség, ez nem azt jelenti, hogy mindenki mondjuk 100 eurót kapjon, hanem a támogatás mennyisége, ez egy kritikus elemzés eredményeképpen kell, hogy létrejöjjön. Elemeznünk kell tehát a különböző országok helyzetét. Másodszorban pedig figyelembe kell vennünk azt is, hogy az Európai Uniónak milyen elvárásai vannak. Mit szeretnénk az európai szomszédsági politikától, illetve a megfelelő szomszédi kapcsolatoktól? Nem akarom persze, hogy bárki is félreértsen. Szeretném leszögezni azonban, hogy az álláspontom az, hogy az összes kritériumot figyelembe kell venni, az összes paramétert szem előtt kell tartani, és tényleg igazságosak kell, hogy legyünk mindig egyértelműen szem előtt kell tartanunk azt, hogy számunkra nagyon fontos a társadalmi igazságosság, nagyon fontos az, hogy a szociális jogokat védelemben részesítsék, és a demokrácia mellett is kiállunk, annak összes vetülete mellett. kollégáim megjegyzései nagyon nagy segítséggel szolgálnak, hogy folytassuk ezt a jelentést csütörtökig, amikor is lejár a módosítók előterjesztésének határideje, és addig kérném, hogy mindenki juttassa el hozzám a módosítókat, hogy meglássuk, támogatni tudjuk ezeket, vagy sem. Köszönöm szépen. Okay, Köszönöm, az előadó már megemlítette, de szeretném én is meg, megismételni, mert nagyon fontos, hogy a módosítók előterjesztésének határideje április 26-a, déli 12 óra, és ezzel átadnám a szót kollégámnak, Schröter asszonynak. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Még egy utolsó napirendi pontunk van. Ez pedig a 22-es napirendi pont. Téma itt az Európai Statisztikai Program 2013-tól 17-ig, és az előadó Kós Ádám. És most meg is adom neki a szót. Köszönöm a szót, elnök asszony. Mindenekelőtt elkezdeném az összefoglalót. Személyesen szeretnék elnézést kérni önöktől, hogy a véleménytervezet bemutatásakor az elmúlt ülésen nem voltam jelen. És Sógor Csaba képviselőtársam helyettesített engem akkor. Sajnos rajtam kívülálló okok miatt nem tudtam részt venni az ülésen. Most viszont megpróbálom összefoglalni 68 módosító indítvány érkezett, ami számomra egy meglepően nagy szám volt, és hét képviselőtársam tisztelte meg a véleménytervezetet, heten adtak be módosítókat. Én magam is jogász vagyok, nem az én otthonom a statisztika, de már kezdem érteni ezt a kérdéskört. A módosítókból 12 módosító az én módosítóimat módosítja. Tehát 56 módosító teljesen új javaslatot tartalmaz, és ezek a javaslatok nagy részével már most mondom, hogy teljes mértékben egyet tudok érteni. Olyan módosítókról van szó, melyek fokozzák a statisztikai adatgyűjtések hatékonyságát, és világosabbá teszik, hogy milyen indikátorok alapján szeretnék az elkövetkező időszakban statisztikákat begyűjteni. Mielőtt a részletekbe belemennék, szeretném jelezni, hogy a tegnapi napon megérkezett az Európai Bizottság véleménye a véleménytervezetről az árnyékjelentéstevők még nem kapták meg, akkor örömmel továbbítom számukra is. A bizottság leveléből az derült ki számomra, hogy egy picit negatív a vélemény, hogy maga a statisztikai adatgyűjtés az adatgyűjtések során késésben van a bizottság. A szociális kirekesztés a szegénység elleni küzdelem területén. A mutatók fejlesztésében már csúszások vannak, 2014-2015-re lesznek kész ezzel a munkával. Én azt gondolom, ez azonban nem elfogadható. Nos, magáról a módosi, magukról a módosító javaslatokról. Minden olyan módosítóval egyetértek, ami a költséghatékonyságot, a gyorsaságot, az egyértelmű jogosítványokat fogalmazza meg. Nagyon fontosnak tartom, és támogatom azokat a módosítókat, kilenc vagy tíz módosító van, ami egyébként erről szól, hogy a foglalkoztatás mellett különböző más adatoknak a gyűjtése is szükséges. több módosító volt, ami megpróbálja egy kicsit a költségeket csökkenteni, de ezek a javaslatok nem egyértelműek. Én azt mondom, hogy mindenképpen a kompromisszumokat érdemes támogatni, ami a költséghatékonyság felé veszi a dolgot. Összességében úgy látom, hogy a 68 módosítóból csak hét módosító az, ami problémás lehet. Az összes többiben egész biztos, hogy kompromisszum, vagy az árnyék jelentőstevőkkel egy egységes igennel támogatni fogjuk tudni ezt a véleménytervezetet. És kérem, hogy segítsék az én munkámat véleményeikkel, hogy a végszavazás problémamentes lehessen. Várom a véleményüket ehhez. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Papadopulo asszony. Parancsoljon. Thank you very much. Uh, I am the shadow rapporteur. Köszönöm szépen. Én vagyok az SND részéről a Foglalkoztatási Szakbizottság árnyék jelentős tevőjű. Először is szeretnék gratulálni Kósa úrnak, hiszen ezen jelentés nagy mértékben megfelel a mi általunk benyújtott módosítókkal. Ha jól értem, az Európai Statisztikai Programmal, ez egy olyan európai program, amely az Eurostat tevékenységeit fedi le a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban, amelyet a bizottság júniusban fogadott el. Még nem kaptuk meg az Európai Bizottság véleményét erről, Kósa úr most mondta el, hogy ez negatív, ez a bizottsági levél, és ezért igen nagy érdeklődéssel várjuk ezen véleményt. A lehető leghamarabb szeretnénk ezt megkapni, hiszen szeretnénk tudni, hogy a bizottságnak mi a véleménye róla. Személy szerint az az érzésem, hogy ez nem egy vitatott kérdés. Az Európai Parlament részéről nem hiszem, hogy problémánk lehet azzal, hogy a kompromisszumos javaslatokat meghallgassuk Kósa úr részéről, ezért mindenképpen nagy szükség van a lehető leghamarabb egy ülésre, hogy meghallgathassuk az ő véleményét a 68 módosítóról, amelyet a frakciók benyújtottak. Személy szerint 19 módosítót nyújtottam be, az SND részéről, a szocialisták részéről, és ezen módosítók remélem, hogy nem a problémás módosítók közé tartoznak. Ezzel kiemelem, hogy szükség van arra, hogy jó minőségű statisztikai adatokkal rendelkezzünk minden kulcs területen, az innováció, a kutatásfejlesztés területén, az energia ellátásról, a közlekedésről, a környezetvédelemről és minden a szociális politikát érintő fő területről. Ezen kívül biztosítanunk kell, hogy ezen európai statisztikai rendszer továbbra is jó minőségű statisztikát fog nyújtani, előállítani, és ehhez arra van szükség, hogy egységes szabványokat alkalmazzunk a minőség ellenőrzés során, különösen ami a hozzáférést, a koherenciát illeti, és ezzel tudjuk biztosítani az, hogy az európai statisztika az összes felhasználó érdekeit szolgálja, ide értendőek a politikusok, az administratív személyzet, a kutatók, stb. Az európai statisztikánál nem elég, hogy jó minőségű legyen ez, hanem hogy mindenki számára hozzáférhető is legyen. Az egyik javaslatom az, hogy a, a program nemzeti ö, költségét úgy kell elosztani, hogy a megfelelő költségeket le lehessen fedni, arra, hogy megfelelő minőségű, jó minőségű statisztikai adatokat lehessen előállítani nemzeti szinten is, és hogy a nemzeti statisztikusokat is megfelelően lehessen képezni. Ezen módosítókat nyújtottam én be, és nagy örömmel várjuk az egyeztetést a sedok és az előadó között, ahol ezt a vitát és párbeszédet lefolytathatjuk azzal kapcsolatban, hogy hogyan szándékozik a kompromisszumos módosítókkal eljárni. És természetesen kiemelném még egyszer, hogy milyen fontos, hogy a bizottság véleményét a lehető leghamarabb megkapjuk, azért, hogy tudjuk, hogy a parlament milyen irányba fog elindulni. Köszönöm. Ja, vielen Dank, Frau Köszönöm szépen. Benjön úr kap szót. Yes, I'd like to thank the rapporteur also and his colleagues. Köszönöm, én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, és ami a legtöbb módosítást illeti, ezek nagy részét tudom támogatni. Vannak olyanok is, amelyek kompromisszumos indítványok formájában elfogadhatók, ugyanakkor vannak olyan módosítások is, amelyekkel kapcsolatban vannak fenntartásaim. Ha megnézzük a 19-es és 21-es módosítókat, itt külön tanulmányt kérnek a gazdasági pénzügyi válság hatásáról. Azt hiszem, hogy fontos, hogy az adatgyűjtés, illetve a szociális mutatók, amelyek amelyekről már, amelyeket már tartalmaznak a, társad, a tagállamok szoci, statisztikai programjai, Úgy gondolom, hogy ha ilyeneket kérünk, ez valójában megkérdőjelezi a statisztikai módszert. Tehát a politikai döntéshozóknak kell eldönteniük, hogy mit kezdenek az adatokkal, miután ezeket már összegyűjtötték. Tehát nem lenne szabad megmondani az adatgyűjtőknek, hogy hogyan gyűjtsék az adatokat. Azt hiszem, valami, amit elvben kellene követnünk. Aggaszt az adatok gyűjtésének politizációja, elemezni kell az adatokat persze, de az adatgyűjtés és ezek elemzése úgy gondolom, hogy független kell, hogy legyen a politikai nézetektől, tehát ez objektív kell, hogy maradjon. És ugyanez vonatkozik az 53, 54, 60, 61-es módosítókra is. Egyet érthetünk az érzéssel, de ugye nem akarjuk megkérdőjelezni a Eurostat függetlenségét, semlegességét. A 22-es módosítás kapcsán úgy gondolom, hogy fontos elismernünk azt, hogy milyen terheket jelent ez a vállalatokra és a polgárokra nézve, hogyha további követelményeket fogalmazunk meg, tehát jó lenne az extra bürokráciát minimális szinten tartani a bizottságnak. Tehát az eredeti szöveg szerintem jobb, mint a módosítás, ami a 23-as módosítót illeti nem látom annak akadályát, hogyha az EFTA országok előtt megnyitjuk ezt a programot. Persze nem kényszeríthetjük rájuk ezt, az ő döntésükről van itt szó, de amennyiben hasonló módszereket alkalmaznak, úgyhogy tényleg összehasonlíthatóak legyenek az adatok, és ők szeretnének csatlakozni, ennek nem látom akadályát úgyhogy a 23-as módosítót támogatom. A 25-öst igazából nem értettem, nem tudom, hogy ezt miért kellene mellékletbe helyezni, ezzel kapcsolatban szeretnék pontosítást kapni, hogy ez miért szükséges. Az 56-os módosító úgy gondolom, hogy a szociális, a társadalmi nyugtalanság ez olyas valami, ami véleményem szerint nem igazán ide tartozik módosítás formájában, tehát az 56-osat nem támogatom, a 69-71-es módosítókat pedig, itt ugye példákat kezdünk használni, a szegény munkavállalók, azt hiszem, hogy itt alacsonyan megfizetett, vagy rosszul megfizetett munkavállalókra gondolunk. Úgy gondolom, hogy nem kellene példákat, példákkal élnünk mert nagyon sok a kisebbség, illetve a különböző kategória, és hogyha példákat kezdünk emlegetni, akkor egy lista keletkezik, és egyesek kérdezhetik, hogy miért nem kerültek a listára. Tehát én ezt eltávolítanám, nem akarom támogatni az ilyen módosítókat ezen okból kifolyólag. A a romákat a kisebbségekhez sorolnám, más kisebbségek is vannak persze, de ennyi lenne részemről. Köszönöm. So, vielen Dank. Köszönöm szépen. Most pedig eh, megnézzük, hogy a bizottságtól van-e itt valaki. Joachim Rektinwald eh, nevét eh, ismertették velem, úgyhogy akkor megadom neki a szót, hogy a bizottság álláspontját is ismertesse. Köszönöm, elnök asszony. Először is a bizottság szeretne köszönetet mondani az előadónak, Kósa úrnak és a többi kollégának is a rendelettervezettel kapcsolatos munkájukért. Ahogyan az előadó is hangsúlyozta, és az árnyék jelentéstevő is kitért erre, ez egy nagyon fontos jogszabály az európai statisztikai rendszer szempontjából, hiszen alapot szolgáltat a soron következő évek munkájához. Szeretném nyomatékosítani, hogy ugyanolyan jelentőséget kell tulajdonítani a foglalkoztatás és a szociálpolitika terén az információ szükségletnek, és a gazdaságpolitikák esetében is ugyanek, ugyanilyen fontos az információ, tehát a kettőt egyenlőként kell kezelnünk. Ami a jogszabály fontosságát illeti, ezt alátámasztják a módosítók is, a módosítók száma is. Ahogyan ezt többen hangsúlyozták, a bizottság a módosítók nagy részével egyet tud érteni, ugyanakkor bizonyos esetekben a bizottság szeretné az eredeti javaslat szövegét megtartani, vagy azt javasolnánk, hogy egy kompromisszumos szöveget alakítsunk ki, figyelembe véve a különböző módosítókat, amelyek ugyanazon témára vonatkoznak. Tehát elnök asszony, nem tudom, hogy ez egy lehetőség lenne-e, vagyis az, hogy a bizottság a napokban a szakbizottsághoz részletesebb választ, illetve reakciót juttat el a különböző módosítókról. Köszönöm. Ja, wie wir gehört haben, wurde darauf... Köszönöm szépen, igen, vártunk is már erre régóta, tehát jó lenne, hogyha ezt hamarosan meg is kapnánk. Végezetül pedig a vita lezárásához még Ádám Kósát kérném meg, hogy foglalja össze az elhangzottakat és reagáljon az észrevételekre. Parancsoljon! Köszönöm szépen, nagyon köszönöm ezt az előremutató észrevétel csomagot, és magam részéről is azt tudom mondani a bizottságnak, hogy minél előbb küldje meg nem csak nekem, az árnyékjelentéstevők számára is közvetlenül az észrevételeit, mert ez egy olyan véleménytervezet, amit sürgősen kell majd lezárnunk, hiszen a főbizottság is hamarosan lezárja a kérdés tárgyalását. Magam részéről meg tudom erősíteni a két árnyékjelentéstevő véleményét. A módosítók nagy részével nincsen probléma. Egyetértek azzal, hogy a minőségellenőrzés szintjét meg kell emelni, és hogy nyomon követhetőek legyenek különböző költségek, és hogy valóban le legyen ez fedve. Vannak olyan módosítók, amikre már hallottam, hogy fenntartással kezelik. Ennek nagy része nálam is fenntartással van kezelve. Azért nem mondtam, hogy nem támogatom, mert úgy gondolom, hogy az árnyékjelentéstevőkkel hamarosan létrejövő közös tanácskozáson megoldásokat fogunk találni ezekre. Ö, valószínű nem lesz több 5-6 módosítónál, ami el, amit elutasításra fogok javasolni, hiszen az alapvető cél számomra a kompromisszum megszületése. És zárásul még egy megjegyzés, hogy világos legyen. A tegnapi napon megkapott levél nem negatív csak az, amit abból magamnak leszűrtem, következtetést, amit levontam, azt mutatja, hogy a szegénység elleni küzdelem és a társadalmi kirekesztettség kérdéskörében a statisztikai adatgyűjtés intézménye az Eurostat lemaradásban van. És azt gondolom, hogy mi, a Szociális és Foglalkoztatási Szakbizottság alapvető célja, hogy ezeket a területeket hatékony, intéz, ezeken a területeken hatékony intézkedések szülessenek, ami megfelelő statisztika nélkül nem megoldható, és azt gondolom, hogy az ilyen csúszásokat kevésbé toleráljuk a jövőben. Viszont azt vállalom, hogy a kompromisszumos javaslatokat hamarosan elküldöm az árnyékjelentés tevők számára, és a tanácskozáson meg fogunk egyezni a részleteket illetően, és még egyszer nagyon köszönöm a sok előremutató módosító javaslatot, és örömmel állok a közös munka elé. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Egy hónap áll rendelkezésükre, hogy a tárgyalásokat lefolytassák, és a tervek szerint a következő ülésen, május végén a kompromisszumok már előttünk lesznek, akkor kerül sor ezek ismertetésére, és május 31-én lesz a szavazás. Tehát sok sikert kívánok ahhoz, hogy jó kompromisszumok szülessenek. Ez az utolsó napi rendi pontunk. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki kitartott az ülés végéig, és mindenkinek egy kellemes délutánt kívánok a következő ülésünkre. Május 30-án és 31-én kerül sor. Pontosan ezen az ülésen kerül sor majd az utolsó jelentés elfogadására. Köszönöm.